majd a questorokat megválasztani, megnézzük, hogy hogyan halad a vita, és utána fogjuk meghatározni, mikor fogjuk megválasztani a questorokat. Üdvözlöm a tanács soros elnökét, Samarasz miniszterelnök urat. Samarasz úr azonnal meg is kapja a szót, parancsoljon. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti elnök úr, tisztelt képviselők! Először is szeretnék önnek is gratulálni ahhoz, hogy ismételten megválasztották, de szeretném az ön erős meggyőződését, illetve választási kampányát is szeretném méltatni. Barozó úrnak, aki ugyancsak itt van, szeretnék köszönetet mondani azért, hogy az európai ideált megvédte, és a bizottság elnökeként nagyon sok sikert könyvelhetett el. Kedves barátaim, örülök annak, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben. A Lisszaboni szerződéssel és azzal, ahogy a választások lezajlottak, elérték azt, hogy Jean-Claude Juncker lett az Európai Bizottság elnöki posztjának jelöltje. Ő kitűnő kompetenciával, nagyon jó tapasztalatokkal rendelkező személy. Számomra ez a hely nagyon megindító, hiszen én is ebben a teremben képviselő voltam, és én is itt ültem, ahol önök is ültek, pontosan tíz évvel ezelőtt. Ugyanazon ideálokért küzdöttem minden európai nép számára. Sok minden ami most már természetes számunkra, akkoriban még ez nem volt elképzelhető a legtöbbünk számára. Az európai projekt él, vannak hiányosságai, gyengeségei, de szakaratlanul lép előre, és gyakran azt is elmondhatjuk, hogy néha egészen megdöbbentő sebességet ér el ezt azon is láthatjuk, hogyha egy kicsit távolabbról szemléljük a dolgokat, akkor azt láthatjuk, hogy tényleg kitűnő eredményeket értünk el az elmúlt évtized alatt. Egy generáció alatt valóságá vált az, amit kevesen gondoltak volna korábban. Ezért szeretném üdvözölni Önöket itt, és főként az új képviselőknek szeretnék sok sikert kívánni. Azért jöttem ma ide, ide hogy a görög elnökség eredményeiről beszéljek. Ezt angolul fogom folytatni. A hat hónapos elnökségünk eredménye, célja a következő volt. Szerettük volna Európa deficitjeit csökkenteni. Ezen kívül szerettük volna az EMU-t is mélyíteni. Ezen kívül megszületett az egységes bankszállási bálázosi eh, rendelet, az SRM, az SRF is létrejött, és ezek óriási lépések a bankunió létrehozásához. A monetáris unió sokkal jobban fel van szerelve ahhoz, hogy el lehessen kerülni a jövőbeli válságokat, és jobban fel lehet készülni az esetlegesen előforduló jövőbeli válságokra. Munkahelyteremtés és növekedés. Létrehoztunk egy jogalkotási csomagot, amelyel időben és megfelelően lehet finanszírozni az EU politikákat. Elfogadtunk olyan jogszabályokat, amelyek az egységes piaci jogszabály 1-2 keretébe tartozik, és ezáltal is megpróbáltuk javítani a versenyképességet. Ezen kívül állampolgáraink és vállalkozásaink gazdasági tevékenységét megkönnyítettük és garantáltuk. Hadd említsem meg itt az e-vállalkozás, e-üzletre, az e-kereskedelemre vonatkozó rendeletet, a kikületésben lévő munkavállalókra vonatkozó irányelvet, a közbeszerzésben az elektromos számlák kiadását, vagy akár a nem pénzügyi jellegű információk közreadását a vállalatok esetében, annak érdekében, hogy az adókerülést le lehessen küzdeni. Mindemellett sikerült megalapodást elérni arról is, hogy az Európai Unió részt vesz az Európai Befektetési Alap tők emelésében. Ez nagyobb likviditást eredményez, és így jobban megvalósul hitelezés a gazdaság számára, és főként a KKV-k számára, akik a legfontosabb részt képezik a gazdaságunknak. Nagyon fontos befektetési dokumentumokat is lezártunk, és előrelépést értünk el a telekommunikációs és infrastruktúra területén. A jobb eh, támogatás, a nagyobb piaci rugalmasság, a piachoz való jobb hozzáférés mindenki számára, az es, a kis és középvállalkozások számára a likviditáshoz való hozzáférés, a nagyobb ásathatóság, ezek eh, két dolog ugyanazon különböző aspektusait érintik, nagyobb integrációt és nagyobb versenyképességet, vagyis eh, ez jobb a munkahelyteremtés, a növekedés és jólét szempontjából, különösen akkor, amikor óriási munkanélküliségi szintek veszélyeztetik a sérülékeny szociális kohéziót számos tagállamunkban. Harmadsorban szélesebb körű, illetve jobb határ, illetve migrációs megoldások. Ez nem csak Európa déli részét érinti, hanem az egész Európai Uniót, hiszen ennek nagyon messze menő következményei vannak a gazdasági növekedés és szociális kohézió szempontjából. Nagyon fontos volt az, hogy elértük azt, hogy eh, módosítottuk a vízum eh, köteles országok listáját. Körülbelül 20 harmadik országból lehet most már vízum nélkül beutazni az EU-ba, és elfogadtunk eh, ezen kívül egy irányelvet is, amely a ICT-t érinti, vagyis a harmadik országból származó állampolgárok transferjére vonatkozik. Ezen kívül nagy áttörés történt a Stockholm utáni stratégia irányelvek területén is, ez főként a menekült ügyet, a határellenőrzést, a bevándorlás kezelését illeti. Ezen kívül alkalmazzuk a többet-többet elvet is a harmadik országokkal történő működés kapcsán, és hatékony visszatérítési politikákat hoztunk létre. Negyedsorban a görög elnökségnek voltak horizontális témái is, amelyeket újra határoztunk meg, újra nyitottunk, például az EU tengerügyi politikáját, beleértve ebbe a biztonságot, növekedés és az energiát és, És így jött létre a fő része az Európai Tengeri Biztonsági Stratégiának. Ez az első alkalom, hogy az Európai Unió egy ilyenfajta szektorokon átnyúló politikát hoz létre, amelyen sokkal jobban meg lehet védeni az EU gazdasági érdekeit, a biztonságát a tagállamoknak a tenger mentén. A stratégia európai elveket és értékeket helyez előtérbe, a jogállamiságot, a demokráciát, az emberi jogok tiszteletben tartását, az energiahatékonyságot és biztonságot, illetve egy szabályon alapuló megközelítést a tengeri biztonság területén, úgy, ahogy az az ENSZ nemzetközi tengeri törvényében is le van fektetve. Intézményi szinten szó volt a politikai pártok, európai politikai pártok és alapítványok szabályzatairól, illetve támogatásairól, és szeretnék gratulálni az Európai Parlamentnek ahhoz, hogy ezt is megszavazták. Különös figyelmet fordítottunk a bővítésre, vagyis az európai érdekek releváns megújítására gondoltunk itt, és olyan országokkal kezdtünk tárgyalásokat, amelyek teljesítik a felteleket. Albánia egy héttel ezelőtt megkapta a tagjelölt státuszt, míg öt hónappal ezelőtt megkezdettek a tegyelások Szerbiával. Törökországot illetőleg hangsúlyoztuk azt, hogy, EU, hogy Törökország EU útja attól függ, hogy mennyire tudja teljesíteni EU kötelezettségeit Ciprus irányába. Összességében a görög elnökség 67 jogszabályról döntött, annyit zárt le, és 15 jogalkotási kezdeményezést vitt előre, és itt sikerült elérni már konszenzust a bizottság és a tanács között. Négy hónap alatt sikerült ezt elérni a szokásos hat hónap helyett, hiszen az euróválasztások közbeszóltak. Ezen kívül minimális volt a költségvetés is, és ennek is csak 40%-át költöttük el. Rendkívül örülünk annak, hogy a következő elnökség, az olasz elnökség, ugyancsak vezető szerepet fog vállalni, és ezeket a politikákat és kezdeményezéseket tovább viszi. Nagyon bízunk abban, hogy minden várakozást felülmúlnak majd, és így 2014-et mindenki majd egy nagyon sikeres földközi tengeri évnek fogja tartani, egy olyan évnek, amelyre minden európai büszke volt. Kedves barátaim, az elmúlt három évben az országom nagy kihívásokkal állt szemben, Európa is nagy kihívásokkal állt szemben Sokan úgy gondolták, hogy majd létrejön a Grexit Görögország kilépése az eurózónából. Sokan azt jósolták, hogy maga az euró is összeomlik. Azonban tévedtek, Európa működik. Az Európai Uniónak vannak problémái, viszont a lehetősége is megvan arra, hogy megoldja ezeket a problémákat és előre haladjon. Az Európai Unió állampolgárai bevezetettek, hogy tudnak működni, és egy közös jövőt tudnak kialakítani a jólét idején is, de ugyanakkor az embert próbáló válság idején is. Bebizonyítottuk azt, hogy az emberek meg tudják változtatni országaikat, hogy azok sokkal versenyképesebbek legyenek. Az, európai, európai, az legutóbbi európai választásokon az emberek nem Európa ellen szavaztak, sőt, ellenkezőleg inkább a jobb és több Európáért. Úgy gondolom, hogy sokat tettünk, de még hosszú út áll előttünk. Sokkal közelebb kell vinni az Európai Uniót az emberek szívéhez. Be kell bizonyítani azt, hogy az Európai Unió nem csak bürokrata eljárásokból áll, amit senki nem tud követni. Ez igazából a közös elképzelésekről, ideálokról szól. Mint egy száz évvel ezelőtt egy szörnyű háború vette kezdetét. Nem volt ez az egyetlen háború, nem, ez nagyon szörnyű volt, de nem a legvorsz, legrosszabb. Az emberek szenvedtek, egyik tragédia következett a másik után. Most azonban Európa a lehető legegységesebb, a lehető legdemokratikusabb, a lehető legnagyobb jólét van, mint évszázadok óta. Az embereket, az emberekhez közelebb kell vinni ezt az Európai Uniót, és úgy vélem, hogy ez a legnagyobb prioritása az Európai Parlamentnek is. Az Európai Uniót közelebb kell vinni az emberek szívéhez, hiszen önök itt az Európai Parlamentben, önök vannak az Európai Unió szívében. Köszönöm szépen! Äh, az európai bizottság äh, nevében most barroso úr kapja meg a szót. elnök úr samaras miniszterelnök úr tisztelt képviselők! A görög elnökség vége egy parlamenteri mandátum végét és egy új elejét jelzi, úgyhogy igen sajátos a helyzet. Ugyanakkor az elmúlt hónapok során kezdtünk el kilábalni abból a nagy válságból, amely talán a legnagyobb volt az Európai Unióban, amióta az európai közösséget az 50-es években létrehoztuk. Most már elindultunk a felemelkedés útján, de azért még hosszú az út előttünk. Azt hiszem, fontos volt, hogy pontosan ebben a pillanatban egy olyan ország, mint Görögország, amelyet a leginkább sújtott a válság, volt képes elhivatottságáról tanúbizonyságot tenni Európa felé, nem csak, hogy a kihívásoknak feleljen meg saját hazájában, hanem hogy konstruktívan hozzájáruljon az európai programhoz. Úgyhogy személy szerint számárás miniszterelnök úrnak szeretnék köszönetet mondani azért, ahogyan ő és igen kompetens munkatársai feladatukat ellátták a tanácsüléseken, ezen igen nehéz és kihívásokkal terhes időben. A görög elnökség nagyon sok területen rendkívül keményen dolgozott, hogy végrehajtsa amire szükség volt, és fontos döntéseket hozzon a jövőre vonatkozóan az igen szoros határidő keretein belül, hiszen jöttek a választások az Európai Parlamenten belül. A miniszterelnök úr többször elmondta már, nem ismételném meg e, ezeket, úgyhogy e, azokra az eredményekre e, koncentrálnék, amelyek a gazdasági helyzethez kapcsolódtak. Nos, a gazdasági bizalom javulóban van Európában, ez a valóság. 1,6%-os a növekedés, és 2015-ben 2%-os lesz. Egyre nagyobbak a befektetések, a közös adósság már nem annyira szélsőséges, és 3% alá került első alkalommal a válság kezdete óta. Hat tagállam már kikerült ebből a szélsőséges eljárásból, úgyhogy összesen már csak 11-en vannak a 24 ország közül, amelyek 2011-ben eh, ilyen helyzetbe kerültek. Azt hiszem ez előrelépés, és azt mutatja, hogy végül is működik ez a csomag, amit létrehoztunk. Az elmúlt idők során, és miután a programot Írország végrehajtott, illetve a spanyolországi program eh, bevezetését követően a bankok eh, terén Portugália is sikeresen zárta a pénzügyi programot. A Görögország és Ciprusi helyzet stabilizálódott, és valóban ö, javulási jeleket mutattak. Igen, fontos ö, egyensúlytalanságokat követően. Tudjuk, hogy ez eléggé ö, fájdalmas folyamat volt, tudjuk, hogy Szemeresz miniszterelnök úr tudja ezt a legjobban, de a szükséges és nehéz reformokat követően Görögország most már továbbra, csökken, továbbra is csökkenti deficitjét, nő, elindult a növekedés, a történelmi egyensúlytalanságokat a külkapcsolatok terén kijavította, és tényleg most már beindult a fejlődés útján. Annak ellenére, hogy mi volt a helyzet korábban. Az euró térség integrált tagja marad Görögország. Nem olyan régen nem csak az Európai Unión belül, hanem azon kívül is beszéltem erről a témáról azokkal, akik azt mondták, hogy az euróval probléma lesz, nem lesz integráció, és végül is nem bizonyultak igaznak és helyesnek ezek az előrejelzések. Nyilván tudjuk, hogy még mindig kicsi az a növekedés, szerény, és főleg a fiatalok munkanélkülisége talán a legnagyobb kihívás, ami előttünk áll. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ne legyenek megfelelő munkahelyek a jövőben. Ezért kell felgyorsulnunk, és természetesen a tanács és a parlament is ezzel foglalkozik mostanában. Tulajdonképpen most már léphetünk nagyobb léptekkel is ebbe az irányba, mert nagyon fontos eredményeket értünk el az elmúlt hónapok során. Ezen fejlemények egyikét másikát néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tartották. Hogyha például az elemzőket kérdezzük Európában, illetve azon túl, csak két-három évvel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna, hogy bankunió jöjjön létre, amely az Európai Központi Banknak kompetenciát biztosít a nemzeti bankok fölött. 2012-ben viszont a bizottság bankuniót javasolt, és ahol a bankunió szót használtam, nagyon sokan azt mondták, hogy ez egyáltalán nem reális elképzelés, még a szavakat sem fogadták el. Azt mondták, jó, esetleg valamilyen pénzügyi stabilitásról beszélhetünk, de bankunióról nem. Most pedig igenis van bankunió az Európai Unión belül megszülettek a megállapodások, a különböző mechanizmusokról, és ez rendkívül fontos kötelezettséget jelentett, fontos jelzést a piac számára, illetve állampolgárink felé is, hogy a gazdasági és unió igenis megmarad, és teljes körűen kibontakozik. Ezen kívül fontos pénzpiaci rendeletek születtek, ez bizalmat és stabilitást kölcsönzött a pénzpiacoknak, és segített a gazdaságnak, mert legyünk őszinték, stabilitás nélkül egyszerűen lehetetlen bármilyen növekedési perspektíva. Úgyhogy ha a stabilitást nem hoztuk volna létre, akkor most nem is gondolkodhatnánk azon, hogy a növekedést tovább lendítsük elő Európában. Egy másik fontos terület az európai szemeszter kérdése, ez már a negyedik fejezetéhez érkezett el, és beindult, mégpedig megfelelő tempóban. Ez segítette a gazdaságnak is, és előfeltétele ugyanakkor annak, hogy gazdaságaink függetlenek váljanak az országoknak megfogalmazott különböző ajánlások segítségével, és el kell mondanom, hogy egy, egyértelmű volt a megállapodás. Az a vélemény alakult ki, hogy azok, akik az Európai Tanács szintjén egyetértenek, vagy elfelejtkeznek arról, hogy miben egyeztek be, és azt mondják, hogy a mások egyeztek ebbe bele, bizony megerősítették azt, hogy az ország specifikus ajánlások igenis teljes megállapodást eredményeztek. Most tényleg már megfelelően léptünk előre ezen a területen. Most már a tagállamok a válságból inkább az előretekintő szakaszba léptek a reformorientált elképzelések felé. Néhány évvel ezelőtt a szemeszter is elképzelhetetlen jelenség volt. Ha néhány évvel ezelőtt valaki azt a kérdést teszi fel, hogy az Európai Bizottságnak lesz valamilyen hatásköre, hogy a nemzeti költségvetéseket megvizsgálja elfogadásuk előtti időszakban, azt mondták volna az emberek lehetetlen. Most már nem csak, hogy lehetséges, kötelezettség is. Hiszen a válság miatt, ahogy ezt elmondtam, azt eredményezte, hogy egymástól függőek vagyunk. Néhány évvel ezelőtt az is elképzelhetetlen lett volna, hogy ez a szepeszter beilleszkedjen a kormányzásba. Most már viszont általános vitát folytatunk a nemzeti politikákról, hogy mi történik az egyes tagállamokban, és szeretnék ennek a háznak is gratulálni, a tagállamoknak és a nemzeti parlamenteknek, mert igen konstruktív szerepet vállaltak fel a nagyon szoros határidők keretein belül, az ország specifikus ajánlások jóváhagyása, illetve a gazdasági irányítás programjának lezárásához. Az is elhangzott, hogy egyáltalán nem igaz és nem helyes, ami sok országban elterjedt, hogy ezek Brüsszelből indulnak ki, vagy az Európai Bizottságtól, és ezeket rá akarják kényszeríteni az országukra, ez nem így van. Az Európai Bizottság javasol, kezdeményez, ez a szerepe, kezdeményezi a folyamatot. Az Európai Bizottság ugyanakkor objektív bíró is. A feladata az, hogy az ajánlásokat végrehajtották-e, vagy sem nemzeti szinten. Azonban a döntések, és ezt még egyszer el kell mondanom, a kormányok hozták, a pénzügyminiszterek, végül pedig a miniszterelnökök minden egyes országban. Úgyhogy kérem, kerüljük el ezeket a vitákat, ne hibáztassuk Brüsszelt azon döntésekért, amelyeket maguk a kormányok hoztak. Nagyon remélem, hogy most már tartják is magukat ezekhez a közös döntésekhez. Most tényleg a végrehajtás következik. Nagyon sok reformra van szükség, sőt, még többre, főleg a munka és foglalkoztatási témában, a befogadás, a beruházás, az adóztatás terén, de minden más területen is, amely az erőlerépést segíti. Azt hiszem, ezek voltak a legfontosabb fejlemények az elmúlt fél év során, úgyhogy az európai szemeszter folyamata, illetve a bankunió ö, végrehajtása. De nagyon sok olyan terület van, ahol fel kell gyorsulnunk, és nagyon remélem, hogy az olasz az elnökség sokat tesz majd itt. Főleg a fiatalok munkanélkülisége elleni harc terén. Ezen kívül ott is, hogy jobban használjuk fel azt az egy trilliós, több mint egy trilliós költségvetésünket, amely rendelkezésre Úgyhogy az új Marshall terv Európában végül is sokkal nagyobb területet fed le, mint a régi. Az elkövetkezendő 7 évre olyan költségvetéssel rendelkezünk, hogyha azt megfelelően kezeljük, nagyon sok beruházást le tud fedni, olyan esetben, ahol az egyes nemzetállamok erre nem volnának képesek egyedül. Nagyon örültem a legutóbbi tanács ülés eredményeképpen. Az elmúlt fél év során rávilágítottunk olyan ö, jogszabályokra, amelyek nem voltak ö, megfelelőek, visszavontunk 53 javaslatot, Uh, publicly. And the uh, conventional wisdom 293-at tartottunk meg. Uh, persze általában mindig a bürokráciáról beszélnek Brüsszelből, de ha európai szinten létrehozott bürokrácia csökkentéseket maguk a kormányok is bevezetnék, nagyon sok eredményeket tudnánk elérni, főleg az KKV-k számára, hiszen ne felejtsük el, 80%-a a megtermelt értéknek tőlük származik. A nemzeti végrehajtások nagyon fontosak, és azt hiszem, hogy a nemzetállamok is tehetnek azért, hogy barát környezetet teremtsenek, csökkentsék az adminisztrációt, hiszen erre szükség van. Megvitattuk a többi fontos kérdést is, ezt nem akarnám még egyszer megismételni, legalábbis ami már elhangzott, a szabadság és biztonságosság a migráció területére koncentrálnék csak. Végül pedig, ami a bővítést illeti, hiszen a nagy bővítés 10 éves évfordulóját ünnepeltük 2004-ben. Ne felejtsük el, hogy akkor, amikor az első bizottság indult, amelyet vezettem, csak 15 országból rendelkeztünk. Most 28-an vagyunk, szinte meg kétszereztük a tagállamok számát. Ez az egyik legnagyobb eredmény, amit valaha is erélt az európai történelem, hogy újra egyesítettük ezeket az országokat. És ezért kell megemlékeznünk 2014-ről is, hiszen 25 év telt el a vasfüggöny lehullása óta, a normandiai partraszállás évfordulját ünnepeltük, és Európa újraegyesítésének 10 éves évfordulját is ünnepeltük, hogy csak néhányat említsek meg. 28 tagállamot számlál most az Európai Unió, és továbbra is nyitott marad a többiek számára hogy az észak, dél, a kelet, nyugat egyesülhessen. Ezek a tagállamok, akik csatlakoztak, gazdasági, politikai, földrajzi szempontból erősödtek. Sikeresen csatlakoztunk az euróhoz, és Litvánia az eurozóna 19. tagjaként fog bekerülni 2015-től ebbe a körbe. 95-ben 35%-os volt csak a GDP-je, most 78-ra növelte. Hölgyeim és uraim, hogyan lehet negatívan tekinteni a bővítésre, az újraegyesítésre Európában ilyen számok tükrében? Hogy nem lehet megérteni azt, hogy milyen lehetőségeket rejteget mindez, milyen konvergenciát biztosít ezen tagállamok számára, de ugyanakkor a stabilitás megőrzése szempontjából is, hogy elkerüljük azt, hogy olyasmi alakuljon ki, mint Ukrajnában körülöttünk, ha megfelelő időpontban ö, lépünk fel. Ugye ne felejtsünk el a Nyugat-Balkánról. Óriási hiba lenne Európában, mert ö, ö, nehézségekkel küzdünk, csak egyszerűen zárjuk le a határokat. Igen, a nehézségeket meg kell oldanunk, a mozgásszabadság egy alapelv, nyilván nem szabad visszaélni vele, de tényleg nagy hibát követne el Európa, hogyha lezárná határait. A közelmúltban, amikor Szerbiában jártam és Albániában, tapasztaltam meg, hogy milyen előrelépés történt ezekben az országokban. És tényleg felelőtlenség lenne részünkről, hogyha ezen országokra nem koncentrálnánk abban az esetben, hogyha a kritériumoknak megfelelnek, és tényleg demokratikus építkezést tapasztalunk náluk, hogy Európa felé közelíthessenek. Persze nagyon nehezek ezek az idők. Szamarasz miniszterelnök úr elkövet, elkötelezettségről tett tanulbiztonságot az ötödik görög elnökség során nagyon erőteljes hagyományok keretén belül, amelyeket most is megtapasztalhattunk, és talán három görög szóval lehetne leírni, amelyek az európai megközelítést aláhúzzák, ahogy a 21. századba lépünk logos, tehát a racionalizmus, pátos, hogy meghallgassunk mindenkit, megértsük az állampolgárok szükségleteit, főleg azokét, akik a legjobban szenvednek. Az etosz pedig, hogy a szabadság, igazságoság és a szolidaritás európai elveit őrizzük meg. Köszönet a görög elnökségnek, és köszönet, a, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Barózó úr. Mielőtt még megnyitnám a vitát, a napi rendünk eh, esetében van egy jókora késés, és ezért nem 12.30-kor kezdjük meg a questorok megválasztását, hanem 13 órakor. Örülnék annak, hogy ha ezt jeleznék a képernyőkön is, és még egyszer ismétlem, nem 12.30-kor lesz a questorok választása, mint ahogy azt eredetileg terveztük, hanem 13 órakor. Ha esetleg a vita hamarabb lezárulna, akkor persze előrébb hozzuk, de most úgy néz ki, hogy 13 órakor lesz a questorok szavazása. Az EPP nevében eh, Kefalög Jánisz úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, Európa amióta létrejött, mindig eh, ki, úgy tűnik, hogy két lépés lép előre és egyet hátra, de mindig van egy előrelépés, ami lehetővé tette, hogy a növekedés, szolidaritás, szabadság és demokrácia Európája felé lépkedjünk. Ebbe az irányba haladunk, annak ellenére, hogy nagyon nehéz körülmények vannak Görögországban és Európában. A görög elnökség mindent megtett, hogy a gazdasági mechanizmus dolgokon javítson, és létrehozzák az egységes alapot, ami lehetővé segíti a foglalkoztatás és egyéb területét, hogy a meg lehetőség legyen az elektronikus bankolás, az elektronikus kereskedelem és az adócsalás elleni fellépés. A belvándorlás területén azzal, hogy elfogadtuk a megfelelő irányelveket a kihelyezett munkavállalókkal kapcsolatban, valamint annak a rendeletnek az elfogadása, amely a Frontexet szabályozza. Kétségtelen, hogy szinte négy hónap alatt, ahogy a miniszterelnök úr is elmondta, a körök elnökség során 67 jogszabályt fogadott el a görög állam a tanács, a parlament ajánlásait követően, többek között a pénzmosással kapcsolatban és más eljárások területén is és tettek lépéseket a szolidaritás és az európai szolidaritási alap esetében is, amikor például a természeti csapásokkal kell megküzdeni bővítés, Montenegro, Albánia és Szerbia bővítése irányában is történtek lépések. Az előrelépések és a nem pénzügyi információknak a hozzáférhetősége is javult. Az olasz elnökség átveszi a fákját, és minden sikert kívánunk az olasz elnökségnek, és gratulálunk az e, görög elnökségnek, amely előbbre vitte Európát. Mert Európának a megoldása csak a bővítés, az elmélyítése a különböző meglévő struktúráknak. Nem az euroszkepticizmus és a populizmus az, ami előbbre vihet bennünket. Kájlőr következik a szocialisták nevében. Αγαπητέ Πρόεδρε και Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, η παράταξή μου συμμετέχει στην κυβέρνηση... görög együttműködésben Görögországban mi is részt vettünk. Persze a görög elnökség legfontosabb feladata a fiatalok munkanélkülésének leküzdése volt, illetve a gazdasági, illetve pénzügyi unió erősítése, a bankunió előrevitele az európai választások üzenetét hallottuk, és úgy vélem, hogy Görögországban nagyon fontos politikai szövetségek jöttek létre, és mindannyian azt szeretnék, hogy több Európa lenne, persze, az is egyértelművé vált, hogy stratégiai hibák történtek, és ez ahhoz vezetett, hogy a szélsőséges pártok, az euroszkeptikus pártok nyertek a választásokon. El kell érnünk azt, azért, hogy megmutassuk azt, hogy Európa a szolidaritás útján halad. Görögországban sikerült ezt elérni, bár súlyos áldozatokat kellett hozni a görög népnek. Ezzel foglalkoznunk kell. Nem voltunk arra felkészülve, hogy az Európa, legsérülékenyebb európai állampolgárokat meg kell védenünk. Remélhetőleg a görög elnökség utáni elnökségek folytatják majd ezeket az erőfeszítéseket, és itt sikerül majd egy új utat választani, és sikerül minden európai nemzetet valóban egységesíteni. Ennek kihatása lesz persze majd a jogszabályok betartására, és reméljük, hogy ez sikeres lesz. Az ECR nevében Marias kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Az egyszer elnökeként, alelnökeként figyelemmel követjük az Európai Parlament federalista politikáját. Én szeretném megegyezni, hogy a görög elnökség itten kudarcot vallott. Nem igazán sikertörténetről van szó Sőt, ugyanezt elmondhatnánk arról az a politikával kapcsolatban is, amelyet Görögországban folytattak. Olyan politikaról van szó, ami egyszerűen tönkretette az országot 2010 májusa óta egészen napjainkig. Görögország 213 milliárd euró hitelt kapott, több mint 120 százaléka ez a GDP-nek. Azt eh, remélhettük volna, hogy ettől fellendül a görög gazdaság. És ennek ellenére mi történt? Másfél millió munkanélkülénk van, boltok, amelyek egymás után zárnak be, nagyon sok öngyilkosság, a nyugdíjak 40%-kal csökkentek, a lakosság 40%-a a szegénységi küszöb alatt él, és azt tapasztaljuk, hogy a közadós, az állami adósság pedig meghalad minden, amit, minden elképzelhető és nagyon egyre többen teszik le a kulcsot. És az, hogy megszav, megmentsünk néhány ültetvényt, vagy néhány oligarchiát sikerült megmenteni, akik a bankoknak a vezetői voltak. Azért, mert Szamarák úr a ö, politikát ö, folytatott. Mindezt felül kell vizsgálni, ezek olyan kérdések, amelyek nagyon fontosak a görög állampolgárok számára. Ö, és döntő fontosságúak ezek az én hazám túlélése szempontjából. Önök elmulasztották azt az alkalmat, ami egyébként itt volt, hogy fellázadjanak a trojka ellen. Egyszerűen csak követték, és nem szólaltak fel a nadrágszi politika ellen. Sőt, elmulasztották azt a lehetőséget, hogy a helyére tegyék a bizottságot, amely a hitelezők mögé bújik és nem emlékeztették mindazokat, akik csak követik ezeket, hogy a görög lakosságra kell gondolni, és mindenképpen vissza kell vásárolni azokat a kötvényeket, amelyeket 40%-os csökkent áron vásároltak meg. Tehát amit itt a bizottság és az unió tett, az katasztrófa. Most pedig a ba, egységes európai baloldal nevében Szakora asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Sajnálatos módon a Lisszaboni szerződés meggyengítette a soros elnökség szerepét és az az ország, amely az elnökséget tölti be, nem tehet más, mint hogy elfogadja azokat a döntéseket, amit a technokraták meghoznak. Beszélhetünk-e ilyen esetben akár a sikeréről, vagy a kudarcáról egy elnökségnek? Kiugró eredményekről beszéltünk, és megfelelő gazdasági irányításról miközben az elnökség tulajdonképpen a leggyengébb láncszeme volt az Európai Uniónak. Mi, akik a túlzott szigor ellen vagyunk, azt tapasztaljuk, hogy semmi sem történt, annak ellenére, hogy a görög elnökség elmondta az érveit, és nem vették figyelembe azt a humanitárius válságot sem, amit mi hazánk vagy országunk átélt. Európa népe számára Görögország példaként fog szolgálni. Mondok néhány példát. Megszüntették a kollektív szerződések tárgyalását, liberalizálták az elbocsátásokat, az egészségügy szinte megszűnt, liberalizálták a monopóliumok helyzetét, az állami vagyon eladása annak érdekében, hogy egy olyan adósságot finanszírozzanak, amit korábban soha senki nem ellenőrzött. És mindezt a görög eh, nép viszi a vállán. A gazdasági pénzügyi eh, szanálás eh, tekintetében pedig a, csak a meg nem tett lépésekről beszélhetünk. Azzal szeretném zárni, hogy az Európai Uniónak a fellépése a nemzeti kormányok kárára és a demokratikus intézmények kárára történik. A demokrácia mi valamiünket érinti. Most említeném csak Ukrajna példát, vagy a szíriai vegyi fegyverek kérdését. Mindkét esetben teljes mértékben hiányzott a kormányok fellépése. Ez számunkra a görög elnökség egy kudarc volt, és a görög példa veszélyt jelent a többi európai ország számára és az Európai Unió számára is. Ezért azt ösztönözném az olasz kollégákat, hogy küzdjenek, hogy ne legyen hasonló kudarc. Köszönöm. Köszönöm a zöldek nevében, Kigold kapja meg a szót. Igen, kedves kollégák, Samaras úr, elnök úr, csalódást kell keltenem, nem vagyok görög, kicsit idegennek érzem magamat ebben a vitában, de szeretnék röviden azért néhány dolgot leszögezni, főként az elmúlt fél évvel kapcsolatban a görög elnökséget illetően. Először is köszönöm szépen azt, hogy számos dossziét sikerült lezárnunk, amely nagyon fontos a pénzügyi piacok biztonsága, stabilitása szempontjából. Főként a banki unió nagyon fontos. Ez a legnagyobb lépés a stabilizáció irányába Európában, és eh, óriási lépést tettünk itt valóban. Aggodalommal figyelem azt, hogy az Európai Bizottság most a menően azzal foglalkozik, hogy a kis bankok eh, mentését is túlzottan finanszírozzák, és eh, a befektetési bankokat viszont ettől megkímélik. Az is sajnálatos, hogy a görög elnökség az eurózónát számos intézkedéssel szerették elmélyíteni. A bankunión kívül a nagy tervek, amelyekről beszéltünk, a bizottság e, alapterve, most ezekből kevés lett, és az eredmény egy olyan politika lett, amely egyértelműen a megszorításra koncentrált, és az agresszív versenyt valósította meg. Sokkal igazságosabb finanszírozásra van szükség a közkiadások tekintetében, beszélni kell az új elósodásról is, beszélni kell az adóversenyről, az adókerülésről, az adócsalásról is. Itt keveset ért el az elnökség, és remélhetőleg a következő fél évben ez másként lesz. Elnök, köszönöm szépen! Most a frak, az függetlenek nevében Epité Dejosz úr kapja meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők! Barroso elnök úr korábban bevallotta, hogy Európa demokratikusabb, szilárdabb. Tudjuk, hogy az ókori Görögországban a demokráciát választottuk, és nyilván tudják, hogy a modern Görögországban most, hogy a görög lakosok az éjség, a foglalkoztatottság hiánya, a, ne, a szegénység, az oligarchiák uralma alatt élnek. Ahogy Samaras úr is és Venizelos úr is utaltak, utaltak erre, gyakorlatilag a demokráció cia alap elveit tiporták ezen választások során, hiszen az igazságosság az alkotmányunkban az egyik alap elv, Más szóval a harmadik politikai erő, az CSG hazámban, amelyet félretoltak, a vezetőjüket bebörtönözték, és hat képviselőket is, úgyhogy nem vehettek részt semmiféle párteseményben. Ez a demokrácia és az igazságosság elveit sérti. Úgyhogy úgy gondolom, hogy amellett, hogy elmondjuk, hogy mi történt a görög elnökség során, Szemmeres úr, az antidemokratikus párt viselkedésről is be kellett volna, hogy számoljon, amelyet az ő pártja képvisel. Fel kellene szólalnunk ez ellen. Az illegális politikai üldöztetést meg kell szüntetni. Köszönöm szépen. Remélem, hogy jól ejtem ki az ön nevét. Az EPP nevében Sujka asszony következik. Köszönöm a szót, elnök úr. Úgy látom, hogy főleg görög kollégáink kértek szót, és görög belügyi problémákról vitatkoznak. Én szeretném megragadni a lehetőséget, hogy Szamarász úrnak és a görög elnökségnek köszönetet mondjak a görög elnökség során tanúsított erőfeszítéseikért, annak ellenére, hogy milyen problémákkal kellett a görögöknek ez idő alatt megküzdeniük. Úgyhogy köszönöm, Szamarász úr. Azért is szót kértem, hogy ismételten szót kaphassak, azután, hogy amikor a görög elnökségi programról számoltak be, akkor is szóltam. A tengerészeti politikáról, az adriai tengeri területekről is beszámolt. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy ez nagy sikernek bizonyult, és nagyon remélem, hogy folytatjuk a munkát ebben a témában ami az összes többi ön által említett eredményt illeti. El szeretném mondani, hogy úgy gondolom, hogy ami a bankunió terén született a gazdasági szempontból az egységes megoldásokról rendkívül fontos. Sajnos továbbra is nagy probléma a fiatalok munkanélkülisége, és nagyon remélem, Barózó úr, hogy továbbra is megpróbálunk megoldást találni erre, hiszen Európa egy csomó olyan eszköze rendelkezik ma már, amelyel korábban nem rendelkezett. Reméljük, hogy most már az olasz elnökség során ezeket meg használni is fogjuk. Köszönöm. Frakción, hát az SZND frakcióban Kirkosz úr kap szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr! Az ötödik görög elnökség vajon sikeres volt-e vagy sem? Egyfelől azt mondhatjuk, hogy a görög elnökség követte a korábbi elnökségek által megkezdett jogalkotó munkát, többek között például az egységes mechanizmus, illetve a tengerjogi kérdésekben. Ugyanakkor az elnökség nem hozott kezdeményezéseket olyan területeken, amik prioritást élveznek, mint például a fiatalok munkanélkülisége, ami társadalmainkban strukturális probléma. Más kérdésekben pedig több fellépés lett volna szükséges az unió részéről. Azt javaslom, hogy az új olasz elnökséggel dolgozzanak együtt, hogy ezeket a problémákat megoldhassuk. Nem hallottunk a legsúlyosabb kérdésekről konkrét megoldásokat. Az elnökség például az OGM-eknek a problémáját úgy oldotta meg, hogy a multinacionális vállalatoknak több jogot adott. Felvetődik a kérdés, hogy vajon miért. Vagy ott van az ukrán ügy, a más intézmények ott volt, jelen voltak. Vagy egy olyan ország esetében, amely modellként szolgált laboratórium volt a válságkezelésben. Azt vártuk volna az ember, hogy nagyobb együttműködés mutatkozik a tagállamok részéről, de ez nem így volt. A görög elnökségnek nem sikerült elérnie azokat a célokat, amelyeket kitűzött, és csak a bürokratikus munkát végezték. Köszönöm szépen, Kirkosz úr. Egy percben Papadakis úr kapja meg a szót mikrofonba kérjük. Ez a kormány jól végezte a feladatát a görög nép ellenében újabb csapásokat mért a görög dolgozók számára, és valamennyi európai államban egyébként megerősítette a nagy tőkét, az új kormányzás, az új gazdaságirányítás, amit a bankok végeztek a népek ellenében ez, és az új demokrácia is a görög burzsóáziát támogatták szemben a népi osztályok kárára ami az ukrán válságot illeti, a fasisztákat helyben sikerült támogatni. Olyan fellépések történtek például Közép-Afrikában, amivel megpróbáltak tűzerőt létrehozni az Európai Unió nevében a különböző népek ellenében. A népet kellene meghallgatni. A kommunis, görög kommunista párt tovább fog küzdeni azért, hogy a népek fel tudjanak lázadni és meg tudják fordítani a jelenlegi tendenciát. Köszönöm szépen, és egy percben Kifalogani szúrnak adom meg a szót. Három észrevételt szeretnék tenni. Először is emlékeztetni szeretném a kollégákat, a görög kollégákat mindenek előtt, hogy Strasbourgban vagyunk, és nem Aténban ahol lehetne helyi belpolitikai fórumot rendezni. Második észrevételem, az a néppártnak a szlogánja az volt a választási kampány idején, hogy a populizmus ellen lépjünk fel. Ezt folytatni fogjuk az Európai Parlamentben is. E, az Európai Unió e, eszméit szeretnénk előbbre vinni, és nem a populizmust. A harmadik észrevételem, Európa számára a megoldás a több Európa, egy jobb Európa nagyobb bővítés, nagyobb elmélyítés a struktúráknak és a demokratikus intézményeknek ez a célunk. És még egy észrevétel a válsággal kapcsolatban. Ha Európa ilyen drámaian élte meg a válságot, ez azért van, mert nem voltunk rá felkészülve. Ha összehasonlítjuk az Egyesült Államokkal, az Egyesült Államok a GDP 6%-ával gazdálkodik federatív szintén nálunk, szinten nálunk pedig ez mindez 1% és a kötelezettségeket is jobban ki tudja szabni. Ez nálunk nem lehetséges, és vál, ö, ö, válság idején pedig a bankóprést üzemeltették tehát több Európa, jobb Európa szükséges ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. Az a béke, amit az elmúlt 60 évben elértünk, az az európai elképzelés nyomán jött létre, és Európa keleti országaiban is az európai építkezés alapján értékel a sikereket. Köszönöm szépen, egy percben Liberacki úr kap szót. Köszönöm a szót. Figyelmesen hallgattam Számeresz miniszterelnök urat és Barózó elnök urat, akik azt mondták, hogy ez a generáció nagy dolgokat hajtott végre, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. amiket ma említett 70 évvel ezelőtt, 50 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, mi is említettük őket, de ezek a fiatalok, akik 25 évesek most, nem ezt akarják hallani, ezeket az eredményeket, hanem azt szeretnék, hogyha a problémáikat megoldanánk, a szegénységet, a perspektíva hiányát, a munkanélküliséget és még más megoldatlan kérdéseket, és ezért mondják azt, hogy nem hisznek már ebbe az Európai Unióban. Úgyhogy most új parlament, új bizottság alakul, újra be kell indítanunk Európát, mert továbbra is fennállnak a problémák. Köszönöm. Köszönöm szépen Liberácki kollégának, most a spontán felszólalások következnek. Plenkovics úrnak adom meg először a szót. Köszönöm szépen elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Szemerász miniszterelnök úrnak ezért a kimerítő beszámolóért. 2003-ban is elnöke volt Görögország az Európai Uniónak, és Akkoriban Horvátország nem volt tagja az Európai Uniónak. Önök beszéltek a adriai stratégiáról, a tengeri stratégiáról is. Ez utóbbi stratégia, az adriai stratégiai négy tagállamot össze kapcsol, és szeretnék gratulálni önnek ahhoz is, hogy a bankunióval kapcsolatos kérdéseket is előre vitték, illetve a politikai pártok szóló szabályozást is elérték. Ez erősíti az európai erőket itt az Európai Unióban és a parlamentben is. Köszönöm, mondja az elnök. Máfrides kollega következik. A kollega Mavridis. Θέλω και, <coughs> θέλω και εγώ én is szeretnék Görögország miniszterelnökének gratulálni a nehéz körülmények között elért eredményekhez. Nyilván hibákat követtek el, de azért egy dologra szeretnék kitérni. Ez pedig a dél-kelet földközi tengeri térség szélesebb térsége, hiszen itt nincs igazán biztonság, ehhez energiára van szükség, és természetesen az egész Európai Unióra. Azt hiszem, hogy a kisebb Európai Uniós tagállamok megérdemlik az unió segítségét abban, hogy jogainkat gyakorolhassuk, hogy exkluzív gazdasági térségünket az emberek érdekében használjuk fel, vagy egyáltalán az európai állampolgárok érdekében. Úgy gondolom, hogy ami az erőfeszítéseket illeti Törökország irányában, egyszerűen nem lehet lépéseket tenni egészen addig, amíg az Európai Uniós elveket nem fogadták el. Köszönöm. Teohához kollega következik. Πρόεδρε, Kire Πρωθυπουργέ, κατά Köszönöm szépen. A görög elnökség alatt a török külügyminiszter a társulási találkozón Törökországban Benizello görög miniszternek benyújtott egy szöveget, ebben az állt, hogy Ciprus köztársasága számára nem létezik, az Európai Unió milyen fajta szolidatást mutatott az egyik tagállammal szemben, amelyet klinikailag halottnak tekint egy olyan ország, amely az Európai Unióhoz szeretne csatlakozni. A görög elnökség erre hogyan reagált? Hiszen ország minden jogot figyelmen kívül hagyva azt követelte, hogy a ciprusi vízumot ne lehessen érvényesnek tekinteni, akkor, ha valaki Törökországba akar beutazni. Köszönöm, mondja az elnök, de Nano kollega következik. Herr Kollege Dinano? Oké, okay, Mégsem akar hozzászólni. Gál Pelc kollégája szó

kollega mégiscsak hozzá kíván szólni. Oui, je n'avais pas demandé la parole, mais... Köszönöm, nem kértem szót, ugyan, de ha már megkaptam, akkor természetesen örömmel élek a lehetőséggel. Először is szolidaritásomról szeretnék tanúbizonyságot tenni a görög nép irányába, hiszen ennél már jobb napokat is éltek ebben az országban. El szeretném mondani, hogy a görögök nagyon bátrak voltak, nagyon nehéz időszakot éltek át, és szeretném üdvözölni azt a képességüket, hogy Európában maradtak, továbbra is érdekli őket Európa, képesek tovább lépni, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az európai népek szolidárisnak maradjanak a mi Európánkkal szemben. Köszönöm ami a miénk. Köszönöm szépen, Jens Lovjecka kollega kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, szeretnék köszönetet mondani a görög soros elnökségnek a nagyon jó munkáért, és eh, sikerült az egyik legnehezebb dossziéval is foglalkozni, a kiküldetésben lévő munkavállalók dossziéjával. Ezt sikerült lezárni utolsóként az önök elnöksége során. Persze voltak még plusz problémák is, hiszen itt volt az Európai Parlament választási kampánya, de az önök képviselői a tárgyalások során kitűnő munkát végeztek, és sikerült Pandora szelencéjét zárva tartanunk. Szeretnék ismételten köszönetet mondani önnek, és szeretném, hogyha átadná köszönetemet tárgyaló csapatának is, valóban kitűnő munkát végeztek. Hadd köszönjem meg ezt még egyszer. Ez azt is mutatja, hogy ha ugyanilyen fajta hozzáállást tanúsítanak nemzeti szinten is, akkor népük nagyon sikeres lehet. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Kosta kollega kapja meg a szót. E Köszönöm, Szeretném elismerni a görög elnökség munkáját, hiszen nagy nehézségek közepette tették ezt, de nyilván más irányba indultak az euró-mediterrán térségben is, még akkor is, hogyha nehéz körülmények között. Arra tényleg gondolok, hogy végül nyilvánvalóvá vált, hogy tényleg szükség van politikai elhivatottságra, hogy Európa megmaradjon, és ez nagyon fontos, főleg a migrációs politika terén, amelynek szolidárisabbnak kell lennie, és figyelembe kell vennie a megfelelő alapjogokat is. Ott van a közlemény is, amelyet a tanács fogalmazott meg, majd a bizottság a kultúra témájában. Úgy gondolom, hogy ez olyan téma, ahol nyilván magáével te, magáénak tekinti majd ezt az elnökség, hiszen nagyon fontosak a kulturális területek, mint az új fejlődés forrásai, az új idegenforgalom, kulturális idegenforgalom fellendülése érdekében, hogy fenntartható legyen mindezen terület, szociális szempontból is, nem csak gazdasági szempontból. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a staféta bot, amelyet átveszünk görög kollégáinktól, a 2020-as stratégia keretén belül olyan Köszönöm szépen, az elnök megszakította a Koszta asszonyt. Spiráki kollega kapja meg a szót. Mikro. Mikrofon. A mikrofonba beszéljük, kérünk, kérjük. Excuse me, I'm a very new one. Sajnálom, teljesen új vagyok. Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt elnök úr. A miniszterelnök úr bebizonyította azt, hogy Görögország sok mindent elérhet, viszont nem szabad csalódást okoznunk, támogatásra van szükségünk. A neodemokrácia az a párt, amelyet én is képviselek itt, nagyon sok reformot hajtott végre. Támogatásra van szükségünk. Jó ötlet például a projektkötvények elképzelése. Ígéretre van szükség arra, hogy a görög adóságot csökkenteni fogják. A stresszteszt a bankok esetében ugyan szabályok alapján kell, hogy történjen. Köszönöm szépen Spürlaki kollégának. Gonosz kolléga kap most szót. Με την πρακτική της, η ελληνική προεδρία Ezekben a cselekményeken keresztül a görög kormány kiszolgálta az európai elit politikáját. Egy olyan politikát, amelyet európai szinten csak úgy megtalálunk, mint görög országban. Tehát egyszerűen a trojkának az utasításait tartják tiszteletben. Ezek nem hoztak pozitív eredményeket Európa számára, sőt ellenkezőleg a bankunió, amelyet önöknek kellett volna létrehozniuk, egyáltalán nem jött létre, sőt azt tapasztaltuk, hogy a bankok iránti bizalom még inkább csökkent, különösen a periférián lévő bankoknál. Ez hosszú távon, ez a politika Európa felbomlását fogja eredményezni, és egy egészen más politikát kellene folytatni, egy más Európa, a népek Európája irányába, nem pedig a kapitalisták Európájáért. Kedves kollégák, köszönöm szépen, és Stylianidis úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Arról szeretnék beszélni, hogy a görög elnökség jelentős eredményeket ért el a bankunió tekintetében, vagy a munkahelyteremtésben, ugyanakkor az ország egyszerűen nagyon nehéz helyzetben van, ráadásul választási időszakban. A görög ország és a görög elnökségnek sikerült ellenállni a populizmusnak hogyha mi valamennyien európaiak, akik reformokat szeretnénk elérni, és a saját Európánkat szeretnénk létrehozni, az európai integráció Európáját, akkor fel kell lépnünk a továbbiakban is a populizmusnak, és gratulálok! Köszönöm szépen, ezáltal lezárjuk a spontán felszólalásokat, és Chef Csavics biztosnak adom meg a szót, hogy beszéljen a bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Miniszterelnök úr, amikor Görögországban jártunk az önök elnökségének az elején, akkor rámutatott arra, hogy mennyire fontos lesz az elnökségük, nem csak Európa számára, hanem az ön hazája számára is. Úgy mond, elveszte annak idején, hogy comeback presidency, tehát visszatérő elnökség, és nagyon sikeresek voltak. Az önök országnak visszatért a pénzügyi piacra, növekedést ért el, és a bizottság részéről különösen szeretném hangsúlyozni azokat az erőfeszítéseket, amit az önök csapatában mindenki tanúsított. Minden egyes percet kihasználtak a parlamenti szünet előtt annak érdekében, hogy a fontos jogszabályok, amelyek Európát előbbre viszik, elfogadásra kerülhessenek. Nem tudok egyetérteni egyes olyan észrevételekkel, amelyek azt mondják, hogy kudarcot vallott az elnökség. Ez nem igaz. 9-10 ágazati tanácsülésen vettek részt, több mint 100 munkacsoporttal dolgoztak, és úgy és tudom, hogy a személyes elkötelezettség és erőfeszítések, amik hogy sikert hozzanak, egyes esetekben nem hozták meg ezt. Dimitros Kurkulász eh, miniszterelnöket külön szeretnék köszönetet mondani, aki és mindazon szakértőknek, akik önökkel szorosan együttműködtek. Nagyon jó csapat volt, kollektív munkát eh, folytattak, és látványos eredményeket értek el. Vannak, akik föl említették a bankuniónak a fontosságát, vagy a eh, kihelyezett dolgozók az irányelvét. Sok minden arra irányult, hogy az európai adminisztrációt a modernizációk, elektronikus úton lehessen ügyet intézni. A víz, vízumpolitikában is történtek történelmi lépések, és a kibővítés területén is. Mindez az önök munkájának, az önök csapatának együttműködésének köszönhető. Nagyon jól működtek együtt a, a parlamenttel, a bizottsággal, és a személyes köszönetemet is szeretném kifejezni önnek és a kollégáinak, azért, ahogy jól előkészítették a különböző európai csúcsokat a horizontális kérdések megtárgyalásához, és az európai politikai eh, pártok számára is ez nagyon hasznos volt, és az önök elnöksége egy nagyon fontos időszakban következett be, ami Görögországra, számára Európának is nagyon fontos volt. Elmondhatjuk most, hogy hat hónappal később sikerült Európát biztonságosabb, erősebb alapokra helyezni, és ezt köszönöm önöknek, és nagyon sok Sikert kívánok önöknek és országuknak és az állampolgáraiknak, hogy folytassák ezt a munkát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Sefcsovics biztosnak, most pedig a tanács nevében Samaras miniszterelnök úr fog hozzászólni. Szeretnék köszönetet mondani a tisztelt képviselőknek a pozitív hozzászólásaikért főként, amit az Európai Tengerőészeti Biztonsági Stratégiáról mondtak, ebbe benne vannak a tengeri zónák, illetve figyelembe veszük ennek során a nemzetközi tengeri szabályokat is. Szeretnék azért is köszönetet mondani, amelyet beszéltek azokról a megoldásokról, amikkel az Európai Unió hiányosságait próbáltuk orvosolni. Egy kollega azt mondta, hogy főként Görögországon volt a hangsúly, nem pedig eh, Európán, akkor, amikor megjelent a görög adósságválság, akkor a monetáris uniónak nem volt semmilyen eszköze arra, hogy ezzel szembenézzen. Teljesen felkészületlen volt, nem volt SRM, eh, eh, FRS vagy bármi más és szerintem most már sokkal jobban fel vagyunk készülve arra, hogy elhárítsunk ilyenfajta válságokat, hogyha azok előfordulnak. Hogyha az úti tervünket újra kellene írni most, amely kivezetne bennünket a válságból, akkor mindenki másképp járna el, és én azok között voltam, akik a politikai egyveléket kritizáltam, de úgy, mint a hazám miniszterelnöke 2012. júliusa után már nem akartam ezt kritizálni, nem akartam vitát folytatni arról, hogy mi lehetne a stabilizáció irányába vezető tökéletes út. Az én célom az az volt, hogy megmentsem hazámat, figyelembe véve minden múltbeliben, múltbeli hibát, és sikerült azt megváltoztatni, amit lehetett, végrehajtottuk azt, amit lehetett, és így jött létre az, hogy eredményt tudtunk felmutatni. Ez nem volt könnyű, vagy nem volt fájdalommentes, de kedves barátaim, a lehető legnagyobb fiskális módosítást hajtottuk végre a lehető legrövidebb idő alatt. 8%-kal csökkentettük a fiskális hiányt, és sikerült esetleges többletet is elérni már a program befejezése előtt egy évvel, sokkal hamarabb tudtunk a piacra lépni, mint ahogy ezt terveztük, és a megszorítások ellenére sikerült a munkanélküliség trendjét is megfordítani, csökken a munkanélküliség, és úgy tűnik, hogy a recesszió megszűnik, sikerül a fellendülést elérni, és úgy tűnik, hogy erős növekedés várható az elkövetkező években. Igen, a görögök sokat szenvedtek, és igen, hazám állampolgárai még mindig szenvednek. Ez az első alkalom, és ez az első dolog, amit mindig is mondtam újra és újra az elmúlt négy évben, de a helyzet most már javul, és néhány éven belül sikerül az egészet rossz emlékként megőrizni. Gondoljunk Argentinára, egy nagyon gazdag ország, amely 2002-ben csődbe került, és még mindig ebben az évben is válságban vannak, remény sincs arra, hogy változzon valami. Ezt mi nem szeretnénk Görögországban, és ezért tettük meg az áldozatokat, és ezen áldozatnak a kormány eltökéltségének köszönhetően sikerült mindezt elérni. Vannak olyanok, akik semmit nem akarnak megváltoztatni Görögországban, akadályozzák a változásokat, akadályozzák a privatizációt, elijesztik a befektetőket, továbbra is nyomorúsabban akarják tartani az országot, és sokan a válságot Görögországban arra használják fel, hogy kiléptessenek bennünket az euróból, vagy az euró strukturális hibáit használják ki nem szabad ezt engedni, és büszke vagyok arra, hogy ezt nem engedjük, mert valóban sikerült Görögországban javulást eh, elérni, és sikerül így hilábalnunk a lehető legsúlyosabb válságból. Szeretnék eh, választ adni néhány képviselőnek, de nem kell bocsánatot kérnem a populistáktól vagy a szélsőségesektől. Én csak a hazám érdekeit szolgálom, és nem kell bocsánatot kérnem azoktól sem, akik nem akarják a változásokat, akik akadályozzák azt, ahogy mondtam, a, akadályozzák a privatizációt, a befektetőket, és úgy gondolom, hogy ez nem méltóság teljes az, hogyha kölcsönpénzen érünk, élünk. Mi mindenképpen hazám legjobb érdekeit szeretném szolgálni. Volt egy dolog, amit említettek korábban, Görögország demokrácia, és a demokráciában a tetteket követték, a demokráciában nem a meggyőződéseket követték. Az aranyhajnal képviselőit a független bíróságok elítelték, mert büntetendő dolgokban vettek részt. Az aranyhajnalt perbe fogták úgy, mint bűnügyi szervezetet, mert számos büntetben részt vettek Görögország, megszenvedte a nácik megszállását 70 évvel ezelőtt. Ők voltak a legnagyobb önkény uralkodók, és hogy ilyenfajta ideákat követnek ma is, ez elfogadhatatlan. Ismétlem, az aranyhajnal képviselőit nem meggyőződésük miatt, hanem tetteik miatt ítéli el a bíróság, és nem a kormány teszi ezt, hanem a független bíróság, és a világ minden demokráciájában ennek kell történnie. Hadd tegyem hozzá, hogy szó volt a GMO-król is. Most elmondhatom, hogy a GMO-król két hónap ezelőtt az általános ügyek tanácsán döntöttek, és itt ezt elutasították. Még egy dolog. Az ukrajnai válságról szólva, az elnökség a bizottsággal, illetve a külügyi szolgálattal szorosan együttműködve a két sávos megoldást alkalmazta, amely egy politikai megoldást tartalmaz, és több szankciót, amennyiben az szükséges. Hadd zárjam le azzal, hogy továbbra is szorosan együttműködünk az olasz, olasz elnökséggel, és úgy gondoljuk, hogy az olasz elnökség is egy rendkívül sikeres elnökség lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. A vita végére értünk, a vitát lezárom, 13 óráig felfüggesztem az ülést, amikor megkezdjük majd a questorok megválasztását.